Eh, Az Európai Néppárt részéről a következő módosításokat kaptuk meg. A parlamenti bizottsági kinevezésekre vonatkozóan a petíciós bizottságban Mazzoni asszony helyettesíti Gardini asszonyt. A közlekedési, a Transzakbizottságban Devirak asszony helyettesíteni Riki urat. Del grupo de conservadores y... A konzervatívok és reformisták részéről pedig a következő kinevezéseket juttatták el hozzánk. A petíciós bizottságban Kaminski úr, illetve Kirkhop úr. Az Envi szakbizottságban Cseszkova asszony, a Regionális Fejlesztési Bizottságban Helmer úr, a Libe Szakbizottságban Macmillan Scott úr, a Nőjogi Szakbizottság esetén Kirkhope úr, az, aljogi, az Emberjogi Albizottságban Déva úr, és a SZEDE Albizottságban Legutko úr. Pasamos ahora. Most pedig áttérünk a parlamenti bizottsági kinevezésekre. Semmilyen módosító indítványt nem terjesztettek elő, és ennek értelmében a javaslatokat jóváhagyottnak minősítem, ahogyan azok az elnökök, ért, az elnökök értekezetén elhangzottak. Senyora Harms,